Uh, Kezdjük el, hölgyeim és uraim, közös parlamenti ülésünket, melynek célja, hogy rendkívüli fontosságú energetikai problémákkal nézzünk szembe, és mostantól anyanyelvemen lengyelül szeretnék beszélni. Önök 21 nyelven hallgathatják a tolmácsolást, a 22 lesz anyanyelvem a lengyel, az is tolmácsolásra kerül, persze ez nem, amikor lengyelül beszélek. Máltai nyelven viszont ma nem kapnak tolmácsolást. Kérem, tehát vegyék fel a felhallgatóikat. Erre adok egy kis időt. És akkor lengyelre váltok. Tisztelt vendégeink, Francisco Javier Rojo Garcia úr, üdvözlöm vendégünk, aki a spanyol szenátus, a parlamenti felsőház elnöke. A mai ülésünket közösen szervezte az Európai Parlament és a spanyol elnökség. Szeretném üdvözölni az összes tagállami nemzeti parlamentben dolgozó képviselőt, illetve a tagjelölt államok parlamentjében dolgozó kollégáinkat. Két vezérszónokunk lesz ma, megnyitó beszédeket ők tartanak. Lee Hancher asszony, aki a Tilburgi Egyetemen jogász professzorként dolgozik, illetve Mark van der Waude úr, aki a versenyjog tanára a Rotterdami Erasmus Egyetemen, és a Londoni King's College-nak is tanára. Ezentúl az európai intézmények nevében is felszólalnak ma, Pedro Luis Uribe úr, aki a spanyol kormány kereskedelmi energetikai minisztériumnak államtitkára, és a spanyol elnökség nevében szólal fel, és aztán a tanács, az elnökség nevében, tehát ő beszél, valamint Joachim Almunia úr, az Európai Bizottság alelnöke, biztos úr is felszólal majd. Önt is üdvözlöm sorainkban, biztos úr. Hát az ő hozzászólások nyitják majd meg a holnapi vitát, a keddi vitát. Ezen túl igen, sok tanácsadó, asszisztens is jelen van az ülésteremben, valamint fent ülnek vendégeink, látogatók, akiket mindig szívesen látunk, szívesen látjuk, hogyha figyelemmel kísérik a tárgyalásainkat a, a látogatók, akik kicsit magasabban ülnek, mint mi képviselők minden tekintetben, és rálátással lehetnek a munkánkra. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hölgyeim, uraim, hogy a spanyol elnökség egyik prioritása az, hogy egy közös energetikai szakpolitikát hozzon létre, közösségi energiapolitikát az Európai Unióban. Ez egy rendkívül fontosságú cél, mai ülésünk is ezt igyekszik kifejezni. Azt, hogy prioritást szeretnénk adni ennek a témának, amelyet a spanyol elnökség így felvállalt. A mai ülést én elnöklöm egyetemben a spanyol felsőház elnökével. Szeretném megköszönni neki, hogy együttesen megszervezte velünk ezt az ülést, és nagyon együttműködően készítette elő. Azért fontos ez a közös parlamenti ülés, mert ennek révén tudjuk jobban bevonni a nemzeti parlamenteket, a tagállami parlamenteket a közösségi jogalkotásba, és ez a Lisszaboni szerződésnek is célkitűzése. Ülésünk két napig tart majd, megkapták a programot. A, az EU jövőbeli energiapolitikával foglalkozó parlament közi, vagy közös parlamenti ülés napirendjét, a lehetőségek kidolgozásáról szól ez, hogyan lehet bevonni jobban a vállalatokat ebbe, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a tagállamok döntéshozatali rendszere konzisztens legyen, és egymással összefüggésben alakuljanak ezek a döntések, és hogyan lehet biztosítani azt, hogy állampolgáraink érezzék is e döntések pozitív kihatásait Európa szerte. Hát, hogy vannak kihívások elvárások az energiaellátás kapcsán, az európai polgárok várnak e téren előrelépést energiabiztonságban, és ebben kell segítenünk a folyamatokat. Francisco Javier Rojo Garcia úrnak, a spanyol az elnökének adom meg a továbbiakban a szót. Illetve felkérem, hogy tartson bevezető hozzászólást a spanyol az elnöke. Buenas tardes. Jó napot kívánok! Tisztelt parlamenti elnök úr, tisztelt parlamenti képviselő kollégák, Számomra nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy ellátogathattam ide, az Európai Parlament plenáris ülésén szólhatok önökhöz. A parlamenti napok keretében úgy vélem kitűnő alkalom nyílik ar- arra, hogy az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők egy rendkívül, illet, rendkívül aktuális témát tárgyaljanak meg, amely a, ami nem más, mint a 21. század energiapolitikája. Azt gondolom, hogy ezek a parlamenti napok is mutatják azt, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együtt működjenek. Erről a Lisszaboni szerződés is szól. Az energetikai politika nemzeti szinten, tagállami szinten, illetve európai szinten is alapvető fontosságú lesz, hiszen a termelési szerkezetünket, rendszerünket az energiapolitikán keresztül újíthatjuk meg. Ezért fontos az, hogy versenyképes, innovatív és fenntartható gazdaság legyünk. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon dicséretes és szükséges elv vagy kívánalom, most pedig ez imáron sürgető is lesz. Nagyon fontos az, hogy újra definiáljuk a hatalmi központokat, a konjunktúra is arra késztet minket, hogy az összes tagállam együttesen működjön, együttesen dolgozzon, és mindent megtegyünk azért, hogy a jövő generációnak a lehető legnagyobb mértékű jólétet hagyjuk. Ilyen szempontból nagyon fontos az energiapolitika, és mindenképpen meg kell kezdenünk a közös politika kiépítését azért, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy az európai gazdaság a lehető leghamarabb kilépjen a stagnálásból, vagy a padhelyzetből, hogy minél hamarabb Euró- Európában gazdasági növekedést tapasztalhassunk. Hosszabb távon pedig azért fontos ez, hogy az európai gazdaság alapjait lefektessük azért, hogy fenntartható, kiegyensúlyozott és versenyképes alapokat teremtsünk meg a jövő számára. Ezért fontos az, hogy az európai intézmények és az európai kormányok együtt működjenek, együttesen dolgozzanak, hogy különböző terveket és eszközöket dolgozzanak ki az energetika területén, hogy a versenyképességet megerősítsük, az ellátás biztonságát, illetve magát az ellátást is javítsuk Európában. Nagyon fontos az, hogy az energetikai kapcsolódási pontokat, az interkonnekciót Európában az tagállamok között javítsuk, illetve hogy egy transeurópai hálózatot dolgozzunk ki. Ennek a hálózatnak nagyon versenyképesnek, stabilnak kell lennie, hiszen így tudunk megfelelően, így tudunk kialakítani egy versenyképes helyzetet szomszédainkkal. Aztán rendkívül fontos célkütőzés még az energiahatékonyság javítása, illetve a tiszta energiaforrások használata. Ez is javíthatja a versenyképességünket, a politikai stabilitást növeli, illetve a környezetvédelmi célkitűzéseinket is azok értelmében is szolgál. Az energia nagyon komoly konfliktus forrás volt a múltban kevés energia áll rendelkezésre, vagy kevés energiaforrás, ez okozza a politikai összetűzéseket, illetve gazdasági feszültségeket. Ezt, ennek a tendenciának véget kell vetni. Az új energiaforrások, a tiszta energiaforrások azt gondolom, hogy az együttműködés és a béke új dimenzióit nyitják meg. Fontos ezért, hogy együttműködjünk, hogy együttműködjenek a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament, hogy nemzeti akcióterveket dolgozzunk ki, amelyek összeegyeztethetőek az európai tervekkel, és amelyek egy irányba mutatnak. Európának erre van szüksége, és nekünk is, és e-, az európai kontinensnek arra van szüksége, hogy az új remények, a 21. század reményei között helyet teremtsünk számára. Tisztelt elnök úr, kedves barátaim, tisztelt európai parlamenti képviselők! Felelősségünk a nemzeti parlamentekben és itt az Európai Parlamentben az, hogy kialakítsunk egy biztonságos, biztos és hatékony európai energetikai belső piacot, úgy, hogy a környezetvédelmi megfontolásokat figyelembe vesszük, hogy a megújuló energiaforrásokat a lehető legnagyobb mértékben felhasználjuk, és így az az európai polgárok jólétét, gazdasági és társadalmi jólétét növeljük. Remélem, hogy ezen közös parlamenti ülés siker, sikeres lesz, és elérjük azt, hogy ez az álmunk megvalósul, hiszen a jövő generációra szeretnénk valami pozitívat hagyni. A nagy európai projektnek meg kell valósulnia, nem csak a nemzeti parlamentekben és az Európai Parlamentben, hanem a nagy Európa megvalósításakor kell ezt megtenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen eh, ezt a bevezető előadást. Mindegy, még egyszer köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, mielőtt tovább lépünk a szakértői előadásokra, néhány szót szelnék, szeretnék szólni bevezetőként a vitához. Ez pedig simán átvezet majd a spanyol szenátus elnökének az előadásához. Mint tudják, hölgyeim és uraim, az Európai Unió nagy kihívásokkal néz szembe, a közös piac megvalósítása érdekében. Ez az egységes piac talán kivezet bennünket a válságból. Most olyan jogszabályokra gondolok, mint a szolgáltatási irányelv, a szabványosítás. Ugyanis, ha nem szabványosítunk, akkor azt jelenti, hogy az áruk nem áramolhatnak szabadon a kutatás eredményei nem mehetnek át más országokba, és ez együtt jár a szellemi tulajdonjogokkal is. További kérdés még a közös energiapiac. Az Európai Uniónak erős uniónak, unióvá kell válni a jövőben. Ha összehasonlítjuk helyzetünket Kínával, akkor világossá válik, hogy a problémák megoldásához közösséggel kell, közösségként kell fellépnünk a világpiacon. Ezért néhány héttel ezelőtt a bizottság korábbi elnökével, Jacques Delorral, aki 1984 94-ig volt a bizottság elnöke, egy új közösség, az Európai Energiaközösség felállítását tűztük ki célul. Ezt a már meglévő szerződések keretében képzeljük el. Persze a lehetőség fennáll arra, hogy ezeken a kereteken kívül is tegyünk valamit, de a Lisszaboni szerződés most említi először az energiaszolidaritást az európai tagállamok között. Ez egy új minőség a szerződésben, amelyel támogatja az Európai Uniót. Most pedig akkor ezt az új minőséget ki kell töltenünk tartalommal. Az európai polgárok megfizethető energiaszolgáltatást várnak. Itt méretgazdaságossági kérdések merülnek fel. Az európai piac nagy, és hogyha ezt a piacot el tudjuk látni, egészében, akkor az energiaellátás olcsóbbá válik. Vannak olyan kérdések is, amelyek az éghajlatváltozással kapcsolatosak. Az éghajlatváltozásnak 80%-a, vagy az energiafelhasználásnak 80%-jából eh, 20% az éghajlatváltozásnak tudható be az acéliparnak, vagy másfajta iparoknak. Tehát az éghajlatváltozás hatásai elleni harcot meg tudjuk részben oldani, hogyha energiakérdésekkel foglalkozunk. Ezen kívül támogatni kell az energiaóriásainkat is, ugyanis nekik hosszú távú befektetésekre, berehodázásokra van szükség, és ehhez biztonság kell. A KKV-ket is támogatnunk kell, és nyilvánvalóan az állampolgárok elvárásainak is meg kell felelnünk. Az Európai, az Európai Unió energiaközössége azt is jelentheti, hogy a tagállamok egy jogokról és kötelezettségekről szóló kartát írnak alá, amelyben az aláíró államok egy közös politika mellett kötelezik el magukat. Vállalják azt is, hogy az EU jogalkotást tovább viszik ezen a területen, és végrehajtják a meglévő jogszabályokat. Például a második és harmadik energiacsomagot, amelyet még egyelőre nem valósítottak meg teljesen a gyakorlatban. A második energiacsomagot az Európai Unió néhány évvel ezelőtt fogadta el, és most a döntések végrehajtására van szükség. Tehát hatékony szakpolitikai támogatásra és konkrét lépésekre van szükség, hogyha úgy döntünk, hogy ezen az úton járunk. A szakértők majd erről részletesebben beszélnek, ugyanis több lehetőség van az európai jogszabályok alapján és a szerződések alapján én nem e, csukok be egyetlen ajtót sem a lehetőségek előtt, annyit akarok csak mondani, hogy még akkor is sok, e, sokat tehetünk, hogyha nem változtatjuk meg a szerződéseket. E, záró szavaimként négy javaslatot szeretnék ismertetni. Van négy olyan terület, ahol együtt léphetünk fel az energiapolitika terén. Először együttműködhetünk az ipar, ipari hálózat a raktározási lehetőségek kiépítésében, és hatékonyan használhatjuk föl őket a válság során, amikor energia problémák er, merülnek fel. Itt mindenfajta energiáról van szó, földgázról, olajról, stb. A gázirányelv pontosan ezt akarja megvalósítani. Most van az Európai Parlament előtt, és ez a válság időszakokban szok, fog segítenünk, segíteni nekünk. Aztán a kutatásban új megoldásokra, megújuló energiára, energiatakarékosságra van szükség, hatékonyabb termelésre és végfelhasználásra. Mindezt úgy kell megtennünk, hogy közben csökkentjük a foszilis tüzelőanyagok kibocsátásait. Ugyanis az elkövetkezendő években az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni kell. A széndiokszid megkötése és raktározása is támogatást igényel tőlünk. Harmadik terület, ahol közösen léphetünk fel, a forrásainkat összevonhatjuk. Az Európai Bizottság a jelentős ipari koncernekkel együttműködhet, az Európai Unió számára szükséges energiaforrások importálására. Jelenleg a különböző tagállamok és különböző vállalkozások külön-külön vásárolnak ugyanazoktól a szállítóktól, akik az Európai Unión kívül vannak. Tehát tulajdonképpen egymással ö, versengünk, és ez feszültséget okoz a tagállamok között és nem használjuk ki, ami különben közös er, erősség lehet. A déli áramlat, az északi áramlat, stb. a különböző lehetőségek megbeszélendők. De egyelőre a feszültségeket kellene csökkenteni. A negyedik terület pedig meg kell változtatnunk az energiafelhasználási szokásainkat az életmódunkat kell megváltoztatni. Tényleg energiát kell, az energiával takarékoskodnunk kell. Ez minden tagállamnak, minden kormánynak és nemzeti parlamentnek a kötelessége. És most lezárásként hangsúlyoznám, hogy csak akkor fog ez sikerülni, hogyha a nemzeti kormányokat és parlamenteket érdekel, érdekli ez a politika, ez a stratégia. Hogyha mindannyian úgy döntünk, hogy ezt megérdemlik az állampolgárok, akkor az energia közösség felállhat. Ennek lehetnek különböző formái, különböző utakat választhatunk, de csak akkor sikerül, hogyha mindannyian együttműködünk mindannyian a, a nemzeti parlamentek és az európai parlamenti képviselőket jelent. Ez a jövő kulcsa. Köszönöm szépen. Itt most befejezem a bevezető megjegyzéseimet, és átadom a szót a vendégelőadóknak. Újból szeretettel üdvözöm Mark van der Wode urat, a King's College London energiajogi professzorát, és az Rotterdami Egyetem versenyjogi professzorát. Köszönöm, Öni a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Lee Hancher uh, kollégám nevében, aki eh, itt ül mellettem, én pedig a Hancher mm, tábla mögött ülök, szeretném elmondani, hogy mit is gondolunk ennek a közösségről. Szétosztottunk a papírokat, és megtalálják a dokumentumunkban a fő elképzeléseket, és ezen diákat fogjuk átvenni most egyenként. Először is miért végeztük el ezt a tanulmányt az energiapolitikával kapcsolatban? Nagyon sok ilyen fajta tanulmányt végeznek el, de hát miért is van ilyen sok tanulmány? Ahogy az elnök úr is elmondta, Valóban döntő fontosságú ponthoz eh, érkeztünk, akkor, amikor egy új ipari forradalom előtt állunk, és valószínűleg, hogy az energiaszektorban fog bekövetkezni ez a forradalom. És ennek a tanulmánynak eh, van egy ilyen fajta pozitív üzenete is, de van egy kritikai jellegű üzenete is, mégpedig az, hogy egy eh, válsággal állunk szemben, energiai, illetve környezetvédelmi válsággal, illetve túlságosan is függünk a külföldi importtól. Tehát mindenképpen tennünk kell valamit az európai energiapolitika kapcsán. Két kérdést tettünk fel a jelentésben. Az egyik az az, hogy az új ipari fordalomnak Európa lesz a hajtómotorja, vagy pedig lemaradunk és követjük azt, amit a többiek csinálnak. A második kérdés pedig az az volt, hogy a fogyasztás mostani formája az nem fenntartható, ahogy említettem, és ahogy Rohogás Szia úr is mondta, mindenképpen cselekednünk kell. Már megvan a 2020-as program, amely 10 éven belül kell megvalósítani, és a többi kontinens is, Kína, India, az Egyesült Államok is előre haladnak, nekünk is fel kell zárkóznunk, és ezen kívül az iparnak is nagy az igénye, és az ipar tevékenységéhez is megfelelő politikára van szükség. Nem csak politikáról van szó, hanem Eh, jogi keretre is, egy olyanra, amely különböző opciókat kínál, és így a politikusoknak, önöknek, mind az Európai Parlamentben, mint pedig a Európai parlamentekben kell erről dönteniük. A jogi kérdést három alkérdésre bontottuk fel. Az első kérdés, amit feltettünk, az az, hogy miért kell egyáltalán cselekednünk, hiszen van már egy európai energiapolitikánk, és ezen kívül itt van még a Lisszaboni szerződés is. Tehát mi a gondja, mi a baja a jelenlegi rendszernek. Hogyha tényleg valami baja van, akkor mit lehet tenni? Milyen politikai intézkedéseket lehetne foganatosítani? És végső kérdésként pedig milyen jogi eszközeink vannak arra, hogy elérjük a politikai javulást? Az első kérdés, amelyet Hencser asszony fog majd megtárgyalni, ez a jelenlegi jogi kerethez kötődik. Köszönöm szépen, Mark! Tehát a kérdés, amelyet megnéztünk, hogy valóban van-e európai energiapolitikánk. Valóban van-e jogi eszközünk arra, hogy ezt eh, létrehozzuk, és a válasz erre részben jó, részben rossz. Igen, valóban van egy energia eh, specifikus eh, szerződésünk, de a szél és acélközösséghez tartozó szerződés és foglalkozik valamennyire az energiával, és van egy eltrán szerződés, a Lisszaboni szerződés, és ahogy az elnök is elmondta, számos lehetőséget kínál ez. Most már van egy cikk ebben a szerződésben, amely kifejezetten az energiával foglalkozik, de kérdéses az, hogy ez valóban segít elérni azt a nagyon ambiciózus célt, amely kitűztünk magunk elé, hogy egy alacsony szénfelhasználású, egy semleges társadalmat sikerül elérnünk 2020-ra. Hogyha megnézzük, hogy mi történt az elmúlt 20-25 évben, akkor azt láthatjuk, hogy eh, nagyon sok eh, jogalkotási tevékenység valósult meg közösségi szinten, de ennek során főként arra koncentráltak, hogy létrehozzák a belső piacot, ami nagyon jó célkötőzés volt önmagában, de Igazából ez csak maga a cél volt, és nem az eszköz. Az elmúlt a évben új tényezők is megjelentek, mint például az, hogy létre kell hozni egy európai kereskedelmi rendszert a szennyezési engedélyek számára, és sokkal szigorúbb normákra van szükség például a mosógépek, az épületek hatékonyságával kapcsolatban. Tehát mindenképpen a belső piac volt a fő hajtóerő. Hogyha megnézzük azt, hogy a tagállamok mennyire tartották magukat ezekhez, az nem igazán ösztönző. Nagyon sok a szabálysértési eljárás ebben a szektorban. Tehát összegzően most valóban van-e energiapolitikánk az EU-ban? Hát, hogyha megnézzük a jelenlegi politika célkötőzéseit, és hogy ezt elérték-e, akkor azt, azt kell mondjuk, hogy nem igazán sikerült elérni a megfelelő hozzáférést, és eddig még nem igazán sikerült elérnünk a fenntarthatóságot, és még mindig nem látják ezt az energetika részének, mi szempontként kezelik a fenntarthatóságot, és ha megnézzük a biztonság kérdését, akkor itt valóban sikerült előrelépést elérnünk, hogy az elnök úr is mondta, most már van egy új irányelv, és a parlament is foglalkozik a válság intézkedésekkel, de hát ez csak rövid távú eh, megoldás. Tehát a következtetésünk eh, az az, hogy sikerült előrelépést elérnünk, de ez még nem elegendő. Nos, ahogy Lee is elmondta, a három célkötőzés sikerült részben elérni, de nem teljes mértékben, és eh, a három fő eredménye a tanulmányoknak a következő volt. Az energiapolitikánk mai formájában nem eh, konzisztens, igazából a többi politika részeként eh, kerelik, kezelik az energiapolitikát. A második probléma az az, hogy ezek a politikák nem képesek az igazi eredményt elérni, nagyon lassú a döntéshozatali folyamat, pedig gyorsan kellene reagálnunk, és nincsen elérhető eszköz, amelyel közvetlenül lehetne kutatást, fejlesztést elérni, és nem, és nem lehet biztosítani azt, hogy a megfelelő helyen hozzák létre a befektetéseket. Nem lehet, hogy 27 ország ugyanezt másolja le, nincs igazi koordináció Nincsen igazából hitelesség, ahogy Lee is említette, nagyon sok a szabálysértési eljárás a tagállamokkal szemben, és a fő eredményünk az az volt, hogy igazából a szerepvállalók se támogatják ezt, az energiaintézkedéseket, politikai testületek hozzák meg, például kormányzatok, parlamentek, és utána mutatják ezeket be a szerepvállalók felé, és úgy gondoljuk, hogy pont fordítva kellene ezt megtenni, ugyanúgy ahogy ezt a korábbi szél és acél közösségről szóló szerződésben is megfogalmazták. Tehát összességében összehasonlítva a régi szerződésekkel, a régi szén és acélközösségről szóló szerződésben, jogi szempontból egyfajta regressziót tapasztalhatunk, nem pedig előrelépést az energia területén. Természetesen spekulálhatunk arról, mik ennek az okai, de hadd említ csak ezek közül néhányat. Például elsőként azt a tényt, hogy a tagállamok továbbra is a saját nemzeti energiapolitikájukat követik, és szerintünk ez nem segíti a hatékonyságot. Nemzeti szinten Európának nincsen elég ereje ahhoz, hogy közösen lépjen fel az, az, az energiaszállítókkal szemben. Tehát a mai energiapolitikánk feldarabolt felaprózott, és nem európai politika, hanem igazából egyfajta gyűjteménye a 27 nem túlságosan hatékony politikának. Nincsen arra garancia, hogy együttesen, csoportként valóban részesen lehetünk az új ipari fordalomnak, tehát mindenképpen cselekedni kell. Köszönöm szépen, Márk! Kevés választási lehetőségünk van. Az első az az, hogy nem teszünk semmit, és nem leszünk ambiciózusak, nem tesszük meg azt, amire szükség lenne, hogy előre haladjunk. Hogyha ezt választjuk, akkor egy újabb válság közepette találhatjuk magunkat, egy klímaváltozási válság közepén. A másik választás az az, hogy megpróbálunk előrelátónak lenni és cselekedni. Felmerül a kérdés, hogy mit lehetne tenni. A jelentésünkben azt javasoltuk, hogy ha valamit tesznek, akkor annak mindenképpen energiaspecifikus intézkedésnek kell lennie. Az energia minden társadalmi tevékenység szempontjából fontos, és az energia fogyasztást csökkenteni kell, nem pedig növelni kell. A másik specifikusabb jellege az energiának az az, hogy az energiának a legtöbb formáját szállítani kell a kitermelési helytől egészen a fogyasztási helyig, tehát a hálózatoknak nagy szerep jut. Úgy védjük, hogy energiaspecifikus tevékenységre van szükség, de tenni kell európai szinten is valamit, és miért? Azért, mert jogi szempontból vannak már most is követelmények, elkötelezettségek a Lisszaboni szerződésben annak irányába, hogy gyorsabban vigyük előre az energiapolitika ügyét, de új normatív követelmények is vannak, és az elnök úr is említette, hogy a tagállamok kötelezték magukat arra, hogy szolidárisak lesznek, és külső oldalról pedig Európának egy hangon kell felszólalnia a nemzetközi szintéren. Tehát nem csak európai szinten kell cselekedni, és hatékonynak kell lenni és a múlt hibáit is orvosolni kell, és sokkal inkább hatékonyabb folyamatra van szükség a döntéshozatalban, erőforrásokra van szükség, megfelelő költségvetésre, amely helyén való és hiteles intézkedéseket tesz lehetővé. Természetesen támogatni kell a kutatást és fejlesztést, és végezetül pedig minden intézkedésnek demokratikusan kell megtörténnie, és minden érintettet magá be kell, be kell vonni. Nos, mit jelent ez az energiaspecifikus európai fellépés? A munkacsoportunkban kettőfajta intézkedést határoztunk meg, a fenntartható intézkedéseket, illetve a politikai intézkedéseket, illetve intézményeket, amelyeknek hozzá kell járulniuk ezekhez az intézkedésekhez. Még hogyha a jelentésünkben kritikusak is voltunk a piacsal kapcsolatban, de hát Európának mégiscsak van egy belső piaca, és ezen alapul az integráció is, és a meg legfontosabb az energiapolitika kapcsán is a megfelelő piac, de ehhez nagyon jó hálózatokra van szükség, amelyekkel minden tagállamot össze lehet kötni, és így egyfajta technikai jellegű szolidaritás jönne létre a tagállamok között, és sokkal hatékonyabban lehetne hozzáférni megújuló energiaforrásokhoz. Az árstabilizációs intézkedések, vagy az árgarantáló intézkedések itt a piaci erők nem igazán haladnak eléggé gyorsan, ezen kívül az energiaportfóliónak is diverznek kell lennie, és függetlenségre van szükség az ellátás kapcsán is Európában. Ez az utolsó pontként ide tartozik a válságkezelés is, illetve a tartalékok kezelése. Most nézzük az intézményi pontokat. Milyen intézményeket lehetne bevonni Először is mindenképpen hangsúlyozok azt, hogy az érintetteket be kell vonni, az érintett iparágokat és a fogyasztókat is. Mindenki, aki érintett az energiában, annak részt kell venni a döntéshozatali folyamatban. Hogyha lenne egy európai szintű szabályozó, hogyha lenne egy európai hálózat, amely el tudja érni ezt a fajta szolidaritást, akkor azt is megfelelően kell kezelni. Európának megvannak az erőforrásai ahhoz, hogy kezelje az energiapolitikát, és elég erős ahhoz, hogy hogy, hogy koordináló módon lépjen fel, illetve hogy nemzetközi szintéren is megállja a helyét. Természetesen a kérdés az az, hogy jogi szempontból hogyan lehet ezt lefordítani. És Úgy gondolom, hogy meg kell cserélni a táblájukat. <laughs> Luckily we know ourselves. <laughs> Okay. <laughs> we haven't, very very We haven't merged entirely. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen, tehát a nagy kihívás és az egyik legérdekesebb kihívás a parlamentek számára, európai, illetve nemzeti szinten, az az, hogyha szeretnénk megoldani ezeket az energia kihívásokat, akkor milyen fajta intézményi kereteket lehetne létrehozni, hogyan lehetne választani lehetne itt a tagállamnak egy csoportja, akik szeretnének -e gyorsabban lépni, vagy fel kellene használnunk a jelenlegi uniós struktúrákat. Tehát hogyan kellene létrehoznunk az, energia az új energiapolitikát? Mennyire kellene ambiciózusnak lennünk mind a lényeget, a tartalmat illetően, mint pedig az intézményi aspektusokat illetően. És hogyan tudnánk biztosítani azt, ami már most megvan, vagyis a híres aki kommunitárt, a már meglévő jogszabályokat, döntéseket, amelyeket az elmúlt majdnem 60 év során hoztak létre. Ezek nagyon fontos kérdések, tehát négy fő opció van előttünk, hogy intézményi szinten járjunk el. Itt van a Lisszaboni szerződés, és ebben a 194-es cikk. Ezen kívül itt van az úgynevezett megerősített együttműködés a szerződés 20-as cikke értelmében, vagy pedig egy újfajta szerződést kezdhetnénk, egy új energiaszerződést. Végezetül pedig gyakorlati együttműködést is el tudnánk képzelni a Schengeni egyezmény kapcsán, ahol különböző pragmatikus kérdéseket vennénk előterbe és ennek alapján járnánk el. Elősz, az első opció természetesen a Lisszaboni ö, szerződés, ez már óriási előrelépés összehasonlítva a régi ö, szerződésekkel kapcsolatban, ahol az energetika turizmussal volt egy szinten. Tehát most már igazi jogi alapunk van a szerződésben, ugyanakkor ennek is vannak hátrányai, először is a forrásokhoz való hozzáférés, illetve az adózást kizárták a normális eljárásokból, tehát mindig az egyhangúság merül itt fel. A szolidaritás nem szerepel, mint célkitűzés, illetve azzal kapcsolatban is kétségeim van, kétségeink vannak, hogy a jogi akadályok, amelyek az régi szerződésekben jelentek meg, mennyire nehezítik meg a lehetőségeket. Az úgynevezett Mironi e-, eset jog kapcsán, tehát hogy egy ügynökséget létre lehet-e hozni. A szerződés, az új szerződése nem szól a külső erőkről. A 100 94-es cikk azonban a Lisszaboni szerződésben mindenképpen komoly változáshoz vezethet. Aztán az unió működéséről szóló szerződés szól arról is, hogy a megerősített együttműködés létrejöhet, ehhez legalább kilenc tagállam együttműködése szükséges. Egyébként ez a módozat már az eddigi szerződésben is szerepelt. A feltételek azonban a feltételeket azonban nem könnyű teljesíteni, tehát ennek a, ennek a megerősített együttműködésnek szabályai vannak, jogi problémák merülhetnek fel ezzel kapcsolatban, például mi az intézmények, mi az intézmények szerepe, gondolok itt például az Európai Parlament szerepére a megerősített együttműködésben. Az, együttműködő, az együttműködés való lehetővé teszi-e azt, hogy az résztvevő tagállamok az európai intézményeken keresztül jelenjenek-e meg a nemzetközi színpadon. Ezek mind a 194-es cikkben keresendők erre a válaszok. Ez persze nem jelenti azt, hogy ez feltétlenül sikeres vállalkozás lenne. Jogi szempontból, nem politikai, hanem jogi szempontból az általunk azonosított intézkedéseket meg kell valósítani az új szerződésben. Ez lehet, hogy egyfajta politikai álomnak tűnhet, ugyanakkor a monetáris unió is része a szerződésnek, és ez több tagállamban működik. Miért is ne lehetne elképzelhető ez a variáns az energiaközösség esetében? Tehát egy kisebb számú tagállam létrehozhat ilyenfajta együttműködést. Jogi szempontból ez egy nagyon érdekes megközelítés, vagy megoldás, de nehezen megvalósítható. Aztán nézzük a, annak a pragmatikai lehetőségét, hogy egy Schengeni típusú együttműködés mennyire megvalósítható. Nos, itt is számos elképzelést kell mindenképpen felvetnünk. Ez egy pragmatikusabb hozzá jár, hozzá elképzelés. Elképzelhető, hogy regionális alapú legyen ez, a, ez az együttműködés, regionális platformok jönnek létre, regionális hálózatok, tehát ez gyakorlatilag egy regionális hálózati szerződés, ugyanígy regionálisan lehetne megszervezni a kutatás fejlesztést. ugyanígy lehetne a kutatást fejlesztést támogatni, tehát regionális szinten lehetne ezzel is foglalkozni. A pragmatikus megközelítésnek másik szempontja az, hogy vajon az új szerződésben mi lenne kötelező és mi lenne választható, milyen partneri kapcsolatokat lehetne kovácsolni az új unióban, illetve milyen lenne a kapcsolat a együttműködésben résztvevők és a külső felek között. Ez hatékonyan is működhet, hogyha megnézzük, hogy az úgynevezett Schengeni módszer milyen sikeres. A kompromisszumos módszer tehát lehetővé tenni azt, hogy bizonyos elemek esetében nagyon komoly előrelépés lehetne tenni. Ezáltal is közelebb kerülnénk egy új szerződéshez. Most rátérnénk az új, szerintünk optimális megoldásra, ami az új energia közösség felállításra. Ez lenne a leghatékonyabb, az optimális európai módszer. Az energiával kapcsolatos tevékenységet ezáltal lehetne előre mozdítani az összes lehetséges szempontból. Megnéztük, hogy a hogy milyen lehetőségek merülnek fel, jogi lehetőségek, például az opt-inek és az opt-out lehetősége. Tehát az összes európai tagállam ebben részese lenne ennek a közösségnek, de ki is lehet ebből kerülni, illetve be is lehet szállni később. Nagyon fontos, hogy ez egy nemzetek feletti, vagy tagállamok feletti ö, szervezet legyen, illetve az anyagban utalunk arra is, hogy az új, egy új szerződés természetesen nem semmisíti meg az elmúlt 56-ban elért közösségi vívmányokat. Tehát egy új szerződésről van szó. Az új szerződés létrehozása, az ezzel kapcsolatos tárgyalási folyamat nem egyszerű, és az elmúlt 5-6 évben nagyon sok gondunk volt, ugye, a Lisszaboni szerződés elfogadásával, belefáradtunk már a szerződés vagy az új szerződésekbe. Nem igazán elképzelhető, hogy az elmúlt, vagy az elkövetkező időszakban ez ismét bekövetkezik. Mi jogászok azt szeretnénk tehát, hogy egy új szerződés valósuljon meg, a jogászok nyilván egy ilyen megoldást támogatnak, de hogyha realisták akarunk maradni, akkor világos az is, hogy köztes lépéseket nem szabad kihagyni, ez talán pragmatikusabb hozzáállás, vagy megközelítés. És a pragmatikus lépések elvezethetnek az európai energetikai közösséghez. Úgy véljük, hogy a Schengeni típusú modell lehetne a legelőnyösebb. Egy úti tervet, egy agendát kell készíteni, amelyek és ezekről az, út, erről az útitervről, vagy ebben az útitervben megegyeznének azon tagállamok, akik szeretnének részt venni ebben az együttműködésben, és elképzelhető, hogy egyszerre több kis közösség is munkálkodik azon, hogy megvalósítsa az energetikai célkitűzéseket. Az ilyen sengeni típusú egyezményekre kerestünk példát, az egyik az energiahálózat, légy mindjárt elmagyarázza, hogy mire is gondoltunk. A jelentés kifejti, hogy egy energiahálózat, amely energiahálózat, egy szerződés jön létre, állna föl, és egyik fő építő eleme volna az átfogó egységes belső energiapiacnak. Ennek révén Ugye jól tudjuk, hogy Spanyolországban gyakrabban süt a nap, mint Skóciában, hazámban, sajnos. Így aztán tényleg úgy tűnik volna értelme első pillantásra is. Ennek északon többet fúj a szél, délen meg a napenergia, jobban kiaknázható, mindezen forrásokat össze kéne kapcsolni, összekötni, és mindez egy, egy olyan hokos hálózat, egy, egy szuperhálózat révén lehetne a megújuló energiaforrásokat is kiaknázva összekapcsolható. Már most is érdekes példája, a precedense van ennek az együttműködésnek, nem csak Európai Uniós tagállamok között, hanem a délkelet Európai Energiaközösségi Egyezmény keretében szomszédállamokkal is, ahol a több hálózat és arra vonatkozó szabályozást kerül összehangolásra határon átnyúló módon. Ez azt is jelenti, hogy sokkal jobban koordinálnánk, koordinálhatnánk, mint most a nemzeti szabályozó hatóságok között is, és egy új energiaügyi ügynökség is felállna 2011 márciusától, feláll majd, és ez is egyszerűbbé teszi a, a koordinációra, de ennél messzebb haladhatnánk, gyorsabban haladhatnánk. a független végrehajtó ügynökségek révén, tehát regionális vagy akár közösségi szinten is e, hálózati funkciókat el lehetne látni. Ez tehát egyik példája egy ilyen Schengeni modellt követő szerkezetnek, de lehetne más útja is ennek, például egy energia alap létrehozása, amely koordinálná és finanszírozná az megújuló energiaforrások új projektek tekintetében, azokat a nagy projekteket, amelyeket egy tagállam maga nem igen tudna finanszírozni. Persze a források, a pénz nem áll bőven rendelkezésre, ezért gondoltuk úgy, és jelentésben is azt írtuk, hogy az új egyezmény, az új energia alap közvetlen források révén van a feltölthető, és nem a tagállami költségvetésekből. Például lehetne úgy működtetni, hogy befizetésekkel élnek a környezetszennyező energiafelhasználók, vagy egyéb, vagy az ITS tanúsítványok aukciója révén lehetne pénzeteket szerezni ehhez az alaphoz. Van már precedens én alap működésére, van már jogi példa. Ez is egy megoldás lehet tehát, és Buzek úr is említette, hogy meg kell vizsgálnunk az együttműködés olyan lehetőségét is, hogy a nemzetközi gázeladásokból finanszíroznánk ezt. Mi úgy gondoljuk mi is, hogy elterület szintén a pragmatikus együttműködés kiterjesztésének terepe lehet, mely nem feltétlenül kerülni el, vagy akár előzni, vagy, vagy kerülni ki hosszabb távon egy energiaegyezmény megkötését, ám azelőtt még a rövidebb kihívásokat tudna válaszolni, például arra a kihívásra, amelyről Buzek úr is beszélt, ahol is a tagállamok egymással versengve igyekeznek külső ö, szállítókkal szerződéseket aláírni egymás kárára akár, és szinte a földből nőnek ki az egymással versengő hálózatok, csőhálózatok, északról délre, délről össze-vissza, miközben nincs elég gázforrás, amelyekkel fel lehetne tölteni őket. Tehát a gázadások vonatkozóan lehetne, például a versenyszabályok, az Európai Uniós versenyszabályok és egyéb érvényelőből szabályok szigorú figyelembevételével építeni, tehát nagyon fontos olyan esetben is, hogy ne sértsük a már létező egyezményeinket. Ez volna tehát a mi konklúziónk. A tanulmányunk a voltak éppen rendelkezésre a szakpolitikai eszközök egyfajta leltárát kínálja. Ezek közül, ha politikai akarat van mögötte, végre lehet hajtani mi többet is. Ez persze már az önök asztalára tartozik, nem a mi asztalunkra. Mi arra tettünk erőfeszítést, hogy, hogy gondolatokat ébresszünk, bemutassuk, hogy milyen lehetőségé vannak egy európai energiapolitikának, milyen alternatív vák vannak egy, a közösségi energiapolitika irányában, ami végül is végső céljaképpen, ahogy Buzek úr említette, egy energia közösség, Európa Energia közösséget, vagy a közösség energetikai vetületét tudná létrehozni. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm elnök úr, hogy meghívtak bennünket. És persze várjuk majd a kérdéseiket. Köszönjük szépen ezeket az érdekes előadásokat. A társ elnököt szeretném megkérni, Francisco Javier Garciát, hogy vezesse az ülést a továbbiakban. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Hancher asszony és Van der Wude úr előadását, nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Fölolvasnám azt, hogy a következőkben milyen ügymenet szerint haladunk. Bizonyára tudják, hogy azon képviselők, akik szeretnének hozzászólni, ki kell, hogy töltsenek egy űrlapot. Ezt úgy vélem, hogy az összes delegációnak eljutattuk, úgyhogy bizonyára pontosan ismerik, hogy itt miről van szó. Hogyha megkaptuk a hozzászólók listáját, akkor három percre adjuk meg a képviselőknek a szót, fejenként három percre. Illetve létezik az úgynevezett kék kártyás mechanizmus is, fél percben kérdést lehet föltenni az előadónak vagy képviselőnek. Se me solicita, sí. Most szeretném megadni a szót a képviselő úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, kedves képviselők, nemzeti parlamenti képviselők, kedves kollégák! Mint ahogy már elhangzott, az energia a legjelentősebb problémája Európának. Európa ma gazdasági problémákkal néz szembe a források kiaknázásának megszűnésére és más problémákra. Tehát nehéz, problémá, nehéz pillanatokban kell olyan intézkedéseket hoznunk, amelyek ezen kihívásoknak megfelelnek. Ugyanis a, ugyanakkor a válság pillanatai azok nagy lehetőségeket is jelentenek e, a környezetbarát energia, e, a fenntartható energia e, kialakítása új iparág e, kialakítása, amely a fenntartható fejlődés és az új technológiák alapjára épül, amely, amikor kilépünk a válságból, akkor e, helyet biztosít nekünk a piacokon. Tehát az energia e, szektor egy európai piacot szeretne teremteni, amely képes harcolni az éghajlatváltozások ellen. Vannak már nemzeti pozíciók, amelyeket a tagállamok hoztak, de ezeknek negatív hatása van a kijelölt célkitűzésekre, hiszen egymásnak ellentmondó helyzeteket hoztak létre a belső piacon. Tisztelt képviselő úr, fél percre adtam meg önnek a szót menționez faptul că, așa cum a menționat și domnul Buzi, mint ahogy Boszek úr is mondta, én is egyet értek azzal, hogy milyen intézkedéseket kell hozni, hogy legyen egy európai energiapiac vagy közösség. Sok mindent szerettem volna mondani, de majd a munkacsoportokban talán lesz alkalom rá. Köszönöm szépen. Hálás vagyok észrevételeiért Azt gondolom, ezek nagyban megfelelnek annak, amit mindannyian gondolunk. Ahogy említette, a piaci erők alapján gondolkodtunk el, gondolkodott el ezen a dolgon, és valóban az anyagban is az jelenik meg, hogy ez fogja jelenteni, ez fogja az eredményt produkálni, tehát a piaci erőkre mindenképpen oda kell figyelni. És azt gondolom, hogy talán egy derizsisztebb, tehát előre, előíróbb megközelítést, központosítottabb megközelítést lehetne, vagy kellene alkalmaznunk. Igen, említették azt is, vagy említett ön azt is, hogy az konfliktusokat el kell kerülni, és a, egy bizottsági, bizonyos bizottsági adag, anyagokban, a Nabucco projekttel kapcsolatban, Csirájában ez már megvalósulni látszik, tehát nem csak a tagállamokra gondolnak, hanem a tagjelölt országokra is. A jó megoldások, az elfogadható megoldások keresése, a követendő példa, tehát nem meg, nem az a megközelítés, hogy megvárjuk, ami kialakul egy konfliktus, és utána ezt megoldjuk, hanem e, próbáljuk ezt megelőzni, és mindenképpen e, az együttműködést támogatja ez a fajta megközelítést. Egyébként köszönöm a megjegyzéseket. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném tisztelt képviselők figyelmébe ajánlani, hogy aki három percben szeretne megnyilvánulni, annak föl kell iratkozni a hozzászólók listájára. Aki a kék kártyát lobogtatja meg, annak fél perc adom meg a szót. Bárci Tiszúr következik. Köszönöm, elnök úr, kollégák. Először is gratulálnom kell a az ülés szervezőinek. Ma az a feladatunk, hogy az Európai Energia Közösség témáját tárgyaljuk meg, és nagyon fontos szerepet játszik ebben az Európai Parlament kezdeményezés továbbvitelében. Buzek úr kezdeményezése is ez, aki a közösségi biztonságos energiállátás, európai energiállátás ügyét felvállalta. Köszönet a spanyol elnökség együttműködéséért is. Nagyon nagy kihívás ez mindannyiunk számára, jövünk, tudnilik, attól függ, mennyiben tudunk megfelelni ennek a kihívásnak. Ezért várom az érdekes vitákat a munkacsoportok során, ülései során, ma délután, és nagyon remélem, hogy ezen eszmecserék eredményei nem egy kétsebességes Európa létrehőzéhez vezetnek el majd. Köszönöm szépen. Pasamos a continuación a darle la... Továbbiakban az olasz parlament képviselőjének adom meg a szót, Mastro Mauro képviselőnek. Három perc. Köszönöm szépen. Először is Szeretném elmondani azt, hogy a képviselőház nagyon hálás azért, hogy erre a mai parlamenti közös együttesülésre sor került. Ez mindenképpen megmutatja azt, hogy milyen fontosságot kapott ez a téma, illetve hogy az Európai Uniónak és a tagállamoknak együttesen van fontos szerepe ennek az új politikának a kialakításában. Úgy gondolom, hogy az energetikai szegénység elleni harcban is fontos lehet a szerepünk. Nagyon fontos az is, hogy az energiaforrásokat megfelelően használjuk fel, és tudjuk, hogy az ökoszisztémára, illetve az éghajlatra is komoly behatása van, komoly befolyása van annak, hogy hogyan alakítjuk ki az energia, energetikai politikánkat. Az energiaellátás biztonsága és a környezetvédelmi politika is ide kapcsolódik, kiemelném az éghajlatváltozás elleni harcot. Az orosz-ukrán földgáz válságok az elmúlt években megmutatták ezt, hogy Európa mennyire sérülékeny, hogy energiaellátásunk bizonytalan. A válság alkalmat adott arra az Európai Uniónak, hogy mélyebben elgondolkozzon azon, hogy milyen kezdeményezéseket kell tenni, hogyan lehet fenntartható áron biztosítani az energiaellátás biztonságát. Nagyon fontos az, hogy diversifikáljunk energiaforrásokban, beszerző országokban, illetve útvonalakban is. Nagyon fontos még a kutatás, fejlesztés is. Csökkentenünk kell a külső országokon való függőséget, illetve mindenképpen energiahatékonyságra és energia megtakarításra kell törekednünk. Az Európai Uniónak koordinációs szerepe van, a szolidaritási mechanizmusokat mindenképpen meg kell erősíteni válság esetén, illetve a tartalékok szintjét meg kell növelni, hogy válság esetén minél nagyobb mennyiség álljon rendelkezésre. Az Európai Unió költségvetésében is nagyobb súlyjal kell megjelennie ezen elveknek, illetve a beruházási bank segítségét és mindenképpen igénybe kell venni az energetikai beruházásokban. Az energia-klíma csomag célkitűzéseit, is mindenképpen meg kell valósítani, energiahatékonyság, alternatív energiaforrások, környezetvédel, környezetet védő, környezetbarát energiaforrások, illetve szerepelnek ebben, illetve az, hogy a, olyan országokkal milyen a kapcsolatunk, amelyekből energiát importálunk. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió versenyképes legyen a nemzetközi szintéren, azonban ez nagyban attól függ, hogy milyen az energiállátásunk. Elnök, köszönöm szépen, tisztelt képviselő! Azok kapnak elsőbséget a hozzászólók listáján, akik feliratkoztak, és utána, ha még van idő, akkor mások is szót kaphatnak. Most a francia nemzetgyűlés egyik tagjának, Killer úrnak adom meg a szót. Kedves kollégák! Az energetikai biztonság tétele, tétei nagyon nagyok. És az önök kezdeményezése, amelyet Buzek úr támogatott, nagyon fontos. Ezek nagyon lényegesek, de sokat beszélünk róluk, ugyanakkor a konkrét eredményeket nem látjuk még messze vagyunk attól, hogy ezek megválaszoljanak. A 2000 évek, évek óta a gázválság, e, az energiaárak e, illékonysága, e, stb. mind hangsúlyozták az európai energetikai helyzetnek a fontosságát. Európa 100%-át az olajának és 60%-át a gáznak importálja. Tehát ez azt jelenti, hogy a jövőben ez még komolyabbá válik. Ugyanakkor az éghajlatváltozás szükségessé eh, teszi a széndiokszidmentes rendszereket. Vannak prioritások. Először is a forrásoknak a diverzifikálása és a beszerzés eh, eh, sokrétűvé tétele vannak a Nord Stream, South Stream, Nabucco és más megoldások, de szükség van más megoldásokra is. A megújuló energiákat fejleszteni kell, amely az éghajlatpolitikához kapcsolódik. A nukleáris energiának is jelentős szerepe van. A az államok nyilvánvalóan választatnak az energia mixükről, tehát hogy milyen fajta összetételei energiát akarnak választani. Ugyanakkor a nukleáris energia a széndiokszid kibocsátások csökkentésében segít. Még van egy energetika biztonsági kérdés, a harmadik országokkal való kapcsolat valós energetikai diplomáciára van szükség Európában. Mint ahogy a 2009-es gázválság mutatta, a válságok megelőzésének eszközeire szükség van az Európai Ügyek Bizottsága Franciaországban egy rendelettervezetet dolgozott ki a gázbeszerzés biztonságával kapcsolatban, amely az államok közötti szolidaritást hangsúlyozza. Ezen kívül a hálózatok és az infrastruktúrák területen is fontos lépésekre van szükség, egy plusz finanszírozásra van szükség, és vannak regionális kezdeményezések is, és az Európai Bizottság infrastruktúrális csomagját is várjuk. Mint ahogy hallottuk, a szerződések megváltoztatását illetően én szemben állok egy új szerződés létrehozásával, mint ahogy az Európai Konventtel kapcsolatban is láthattuk, hogy milyen problémák voltak. Azt hiszem, hogy inkább a meglévő szerződésekkel kell dolgozni, és együttműködésre van szükség, de főként politikai akaratra e, ennek érdekében. Ez az előfeltétele annak, hogy valóban e, legyen egy európai energiapolitika. És még egyszer támogatom Buzek elnök úr és Ragdolor úr a kezdeményezését. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Rossi képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, kollégák, köszönöm, hogy itt lehetünk ma az Európai Parlamentben, és megbeszélhetjük a 21. század energiapolitikáját. Kérdezem, hogy miért csak kevés nyelven elérhetőek a hivatásos dokumentumok. Sajnálom, hogy az olasz nincs ezek nyelvek között. Ez egy kritika volt. Véleményem szerint közös energiapolitikát kell találnunk azért, hogy biztosítsuk az energiaellátást a polgároknak, illetve azért is, hogy garantált árakat tudjunk biztosítani az egész Európai Unióban. Tarthatatlan, hogy tagállamonként változik az energiaforrások ára. Ez azt gondolom, hogy nem megfelelő versenyhelyzetet teremt a különböző hálózatkezelők, ellátók, szolgáltatók között. Véleményem szerint hogyha megvalósul ez a közös piac, az mindenképpen árcsökkenéshez vezet, és úgy gondolom, hogy technikai szempontból sem problémás ez. Mindenképpen jót tesz ez a kutatás és fejlesztésnek, illetve a környezetvédelmi célkitűzéseknek. A környezetvédelmi célkitűzések megvalósítása csak közösen elérhető. Nagyon fontos az, hogy egy elbánás alá, vagy közös elbánással viseltessük az összes polgár felé, tehát egyenlő jogokat kell nekik biztosítani, és nagyon fontos az is, hogy együttesen lépjünk fel a világ színpadon, a indiaiak, a kínaiak, illetve az Egyesült Államokkal szemben egységet képezünk. Nagyon fontos az is, hogy az úgynevezett carbon taxot meg tudjuk valósítani. Nagyon fontos az is, hogy ne úgy járjunk el a következő éghajlatváltozással foglalkozó csúcson, mint ahogy Kopenhágában tettük, ennél sokkal egységesebben kell fellépnünk, nem szabad, hogy álmokat szüljünk, és később ez az együttműködés hiánya miatt megvalósíthatatlanná váljon. Az Európai Parlament megnövekedett jogerét mindenképpen ki kell használni. A Lisszaboni szerződés ebben segít nekünk. Komoly és szavak hihető javaslatokat kell kidolgozni az Európai Parlamentnek, amelyet, a, amelyet az foglalkoztatók is el tudnak fogadni. Annak semmi értelme, hogy konkrétumok nélküli szövegeket fogalmazzunk meg. Buzek úr, ön a Környezetvédelmi Szakbizottságban egy közös energiapolitikai tervet mutatott be. Ezt elolvastam, és komolyan elgondolkodtam rajta. Úgy vélem, hogyha ezt a szöveget még egy kicsit átdolgozzuk, akkor ez mindenképpen vita alapját jelentheti a COP16-on, és illetve az új energi- európai energiapolitika szempontjából is. Elnök, köszönöm szépen, képviselő úr. Most Vidbrut úrnak adom meg a szót Lengyelország. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Óriási érdeklődéssel hallgattam meg a meghívott vendégeket, és teljes mértékben egyetértek azzal, hogy amikor nemzeti energiapolitikák vannak, és ahogy Buzák úr is mondta, most nekünk inkább egy közös európai energiapolitikára van szükségünk. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta meg egyértelműen, hogy az energiaellátási problémák mert nem csak való, a médiában jelennek, hanem valóban tényleg fenyegetnek bennünket. Például Lengyelországban is meg kell találnunk a megoldásokat, mégpedig az európai szolidaritás alapján. Összességében elmondható, hogy az átlagos helyzet nem javasult, az Európai Bizottság is így gondolja, és a bizottság szerint kezdeményezésekre van szükség, azonban ezek lassan valósulnak meg, főként az energiainfrastruktúra területén. Úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Európában azonnali hatékony és közös döntésekre van szükség annak érdekében, hogy egy közös energiapiacot sikerüljön kiépíteni, amely garantálja az energiaellátás folytonosságát eh, megfelelő árakon. Így lehet eh, elérni azt, hogy Európában a szavakról a tettekre térjünk át, és eh, ezért egy nyilatkozatra is szükség van, például az Európai Parlamentben, és meg kell nézni, hogy ki lesz a nyertese, illetve a vesztese a jövőbeli energiapolitikának, mert így mert így az a különböző tagállamok sokkal gyorsabban tudnának kilábalni a válságból. Azok az áradások, amelyek nem régebben sújtották Lengyelországot és más államokat is, megmutatták azt, hogy az energiabiztonság nem csak arról szól, hogy csökkenteni kell a függőségünket a gáz és olajszállítóktól, hanem garantálni kell az energiaellátás biztonságát akkor is, amikor az elektromos hálózatok bármilyen okból kifolyólag működésképtelenné válnak. Ez elkerülhetetlenül nagyobb költségeket eredményez. Egyetértek a négy lehetséges megoldással, amelyet Buzek úr vázolt fel, és amit a szakértők mondtak, úgy gondolom, hogy a kihívások globális szintűek, és ez globális megoldásokra van szükség. Vannak olyan dolgok, amelyeket regionális szinten is meg tudunk tenni. Hiszek abban, hogy hogy szükséges van, szükség van a kötelezettségekre és jogokra, hogy ezt összefoglaljuk. Köszönöm szépen. Stankevicius úr következik Litvániából. Köszönöm, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy a, azon energia közösségre, európai közösségre vonatkozó tervet, amelyet most felvázolandók vagyunk, üdvözöljem. Ez persze ahhoz, hogy ezt elérjük, differenciálnunk kell az energiaforrásokat, ez feltétlenül Litvánia érdeke. A litván energiabiztos, ellátás biztonsági stratégia a, ezzel, ebben az együttműködésben gyökerezik arra van szükség számunkra, hogy először is a balti térségben jön létre az energiahálózatok összekapcsolása, és létrejön egy regionális energiaintegráció. Ennek alapján ezt tovább bővítve tudunk aztán tovább építkezni, és igyekez, igyekezve a többi skandináv szomszédos országokkal kapcsolódási pontokat, interfészeket kiépíteni a hálózatok között, és további integrációs lépéseket tenni az energiaközösség létrelőtte, létrelőtte a szolidaritáshoz is hozzájárulhatna, azon, azon szolidaritási célokhoz, amelyek a Lisszaboni szerződésben gyökereznek. Remélem, hogy minden tagállam előtt nyitva áll majd az energiabiztonság és az azt szolgáló hálózat, és szabadon vehetnek részt az ebben való együttműködésben. A litván parlamentben tanácskoztunk az energiatervekről. Biztos vagyok benne tehát ennek alapján is, hogy Litvánia nagy lelkesedésre csatlakozik majd az ilyen jellegű együttműködéshez. Köszönöm szépen az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság nevében Wolf úr következik. Yeah, uh, yeah. Uh, yeah. Uh, Herr Präsident, uh, meine sehr verehrten Damen und Tisztelt elnök úr! Hölgyeim és uraim, először is szeretnék az köszönetet mondani, amiért meghívták az lgsb erre a vitára. És ahogy azt önök is tudják, számos eh, állásrólást készítettünk ezen problémákkal kapcsolatban. Csak a legutóbbira szeretnék utalni, mert ez pontosan jól illeszkedik a mai vitába, és az Európai Bizottság által javasolt dolgokra vonatkozik a széndiokszid kibocsátás csökkentő technológiákkal kapcsolatban. Ezek a technológiák kulcsfontosságok lehetnek arra, hogy az energiaellátás Európában versenyképes legyen és fenntartható legyen. De ezt csak óriási közös erőfeszítéssel tudjuk elérni, és pontosan ez az a téma, amelyről ma beszélünk, vagyis az, hogy hogyan, illetve mennyire kell együttesen eljárnunk ahhoz, hogy ezt a célt elérhessük. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság aggódik amiatt, hogy az Európai eh, Bizottság a tagállamok, illetve a magángazda, eh, magánszférában mindig, mindig alábecslik azt, hogy mekkora erőfeszítésre van szükség ehhez. Ezért mindenképpen azt szeretnék, hogyha a tagállamok, a bizottság, illetve a magánszektor is e, együttesen e, állna elő egy finanszírozási koncepcióval. Különösképpen, amit az előadás során is hallhattunk, vagyis azt, hogy e, a széndiokszid tanúsítványok, illetve a széndiokszid adó bevezetése, ezek által a védelem, támogatást kaphatna, és nem lenne jó az, hogyha más célokra használnak ezeket a eh, befolyt összegeket, mint arra, hogy eh, másfajta eh, technológiákat fejleszünk ki. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenete ennek az állásfoglalásnak, és angolra szeretnék áttérni, hogy idézzek egy mondatot, amelyet megelmítettek az előadásban is, de kicsit másképp fogalmaztuk meg. A megfizethető energia a legfontosabb a gazdaság, illetve minden nap életünk szempontjából, és ennek értelmében egyértelmű, hogy csak közös erőfeszítések árán tudjuk eh, elérni a sikert ezen a területen, és nem szabad alábecsülnünk ezt a problémát, hiszen az egyes tagállamok nem lesznek képesek arra, hogy ezt egyedül megoldják, hogyha közösen meg tudjuk eh, oldani, még ez sem teljesen biztos. De ez az egyetlen módja a helyes eh, eljárásunknak. Köszönöm a figyelmet. Gracias, señoría. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr. Most Kazoli szenátornak adom meg a szót Olaszországból. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt években Olaszország mindent, mindent megtett azért, hogy alkalmazkodjon az Európai Unió által kidolgozott Európa ö, energetika politikáért. Megpróbáljuk azt elérni, hogy versenyképesebb legyen az energiánk, illetve hogy csökkentsük az elektromos energia, elektromos áram, illetve a földgáz árat. Nagyon fontos cél az is, hogy új földgáz tartalékokat, tároló helyeket alakítsunk ki, illetve hogy a hálózatokat fejlesszük, és új energiaforrásokat használjuk fel. Olaszországban az elektromos áram piaca immáron liberalizálódott, és nem sokára megvalósul a földgáz piac liberalizációja is. Úgy gondolom, hogy nagyon bátor lépést tett Olaszország ezzel, jelenleg is vizsgálja az utóbbi lépést az, európai, az olasz parlament új földgáz tárolókat próbálunk létrehozni, hogy Olaszország saját tartalékait tárolhassa, és ez egyfajta ö, ellátásbeli biztonságot is eredményez majd. Úgy vélem, hogy az összes tagállamnak ö, meg kéne ezt tennie, és úgy vélem, hogy Olaszországnak nagyon fontos szerepe van, hiszen a földgáz cseppfolyósító üzemek eh, egyedülállóak Olaszországban, Olaszországon keresztül jut el így a földgáz a többi tagállamba. Nagyon fontos az is, hogy az elektromos áram létrehozását, az eh, elektromos energiát több eh, forrásból származtassuk, ahogy a 20-20-20-as célkütőzés is kimutatja és kitűzi, mindenképpen diversifikálni kell az európai energiaforrásokat, illetve harmadik generációs harmadik generációs atomenergia erőműveket kell létrehozni, amelynek a biztonsága is megfelelő. Végezetül szeretném azt elmondani, hogy nagyon ér, nagyra értékelem a két meghívott jogász szakértő előadóját. Úgy vélem, hogy, olasz, hogy Európának több szintben, szinten kell elérnie a célkütőzését, először is az energia ö, ellátás hatékonyságát és biztonságát, aztán a alacsony illetve a környezetbarát energia megvalósítását nem szabad azt hagynunk, hogy az európai vállalatok gazdasági nyomás alatt legyenek, hiszen a, ha az alacsony áru alternatív energiaforrásokat nem használjuk fel, akkor Európa a jövőben nem lesz majd versenyképes. Köszönöm szépen. Gracias, señoría. Köszönöm, képviselő úr. Most Gajduskova szenátornak adom meg a szót a cseh köztársaságból. Köszönöm. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Elnök úr. Elnök úr. Két különböző szempontból szeretnék hozzájárulni a vitához. Az európai integráció a második világháború eredményeire volt válasz. Elsősorban az volt a cél, hogy a békét megvalósítsák Európáról. Van. És itt az együttműködési forrásokat hozták létre a szél és acén közösséget. Most az emberek a békét és a demokráciát adottnak veszik, és egyre inkább előkerülnek a nacionalizmus jelei, amelyek az európai integrációt lassítják. Ugyanakkor van két olyan elem, ahol szükség van az integrációra. Az egyik az éghajlatváltozás elleni harc, a másik pedig az energiabiztonság. Egyetlen tagállam sem tud egyedül szembenézni ezekkel a kihívásokkal. Ez nyilvánvaló. Ezt minden európai állampolgárnak meg lehet magyarázni. Már is nagyon sokat tettünk, és ez a konferencia is egy lépés ezen az úton, ezért köszönöm Buzek elnök úrnak ezt a kezdeményezést. Ugyanakkor szeretnék rámutatni egy másik kérdésre. Mert ha ezzel nem foglalkozunk, akkor nem tudunk sikert elérni. Jól képzett emberekre van szükség, olyanokra, akik ezek egész életen át tudnak tanulni, akiknek biztos az oktatási és erkölcsi alapja. Ugyanis az energiaellátás kérdéseivel való megbirkózás egy nagyon felelősségteljes munka. A cseh köztársaságban nem hiányoznak ezek az emberek, de más részeken lehet, hogy hiányoznak. Tehát amikor az energiaellátás biztonságáról beszélünk, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy kik fogják garantálni ezt a mi szempontunkból. Tehát ez itt képzést igényel a tagállamokban. De ha közös energiapolitikát stratégiai politikai területté akarjuk alakítani, akkor nem csak a kutatás és fejlesztést kell az Európai Uniónak támogatni, hanem a műszaki képzést, a mobilitást és az egész életen át tartó tanulást támogatni kell az európai oktatási rendszer eh, csúcspontjaként. Köszönöm szépen. Most Buzek úr Köszönöm szépen. Parlamenti elnök úr, felsvázi elnök úr, Köszönöm, hogy ezt levezette elnökként a vita első, leszmesere első szakaszát. Most én veszem át az elnöki teendőket, még nyolcan jelentkeztek szóra. Tehát arra kérek mindenkit, hogy szorítkozzék két és fél percre hozzászólásában, tehát fél perccel kevesebb beszélje, mint az első körben hozzászólók, ehhez ragaszkodni fogok. Per Bolund úr, a svéd parlament képviselő az első a sorban. Köszönöm szépen, Buzek úr. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy meghívtak és megszervezték ezt a rendkívül fontos témában lezajló eszmecserét. Nagyon jó szaktanulmányokat hallottunk az első szakaszban, melyek rámutattak, hogy az energia nem csak a jobb együttműködés szempontjából fontos, hanem azt is látunk kell, milyen energiahordozókra koncentrálunk. A, egy energiaszerződés létrejötte, mely a megújuló energiaforrásokra támaszkodna elsősorban, magában foglalhatja, eldöntendő kérdés, hogy magában foglalja az atomenergiát is, vagy sem, Ugyanakkor mindenképpen fontos, hogy erőteljesebb, jobb kiterjesztésű, jobban koordinált, egységes energiahálózatba kapcsolódjanak a tagállamok. Szóltam az imént már a megújuló energiaforrás sok fontosságáról. Kihívás lesz ez az európai gazdaságok szempontjából. Ugyanakkor a megújuló energiaforrások jelentőségének erősítése új munkahelyeket is teremthet. Gondolhatunk itt a biomaszára, a vízenergiára, és egy sor olyan megújuló energiaforrásra, amelyek versenyképesek, és amelyek mindenképpen mindezen erőfeszítésünk homlokterében az új munkahelyek teremtése is kell, hogy álljon. Ez tehát összekapcsolható az energetikai céljainkkal is, és minden európai tagállamban ra érvényes ez a prioritás. Nagy érdeklődéssel várom tehát hogy ezen energetikai kérdésekben eszmét cseréljünk, meghallgatva a többi tagállam véleményét. A legfőbb cél azonban az kell legyen hosszú távon, hogy csak megújuló energiaforrásokra támaszkodjunk. Köszönjük szépen ezt a jól összefogott hozzászólást. Roberto Tortoli következik az uh, olasz uh, parlamenttől. Köszönöm szépen. Az elmúlt években Európa nagyon büszkén képviselte úttörő szerepét az energetikával kapcsolatban a nemzetközi szintéren, tehát a környezetvédelmet támogatta, illetve az energiaforrások, az új energiaforrásokat. Úgy vélem, hogy mindenképpen közösen kell megbirkóznunk azzal a feladattal, hogy az, Euró- hogy az európai energiaellátás biztonságát biztosítsuk, illetve hogy ezt környezetbarát módon tegyük. Úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi célkitűzéseket, illetve a technológiai előrelépést mindenképpen össze lehet egyeztetni, egyensúlyra kell törökölni, és ne felejtsük el azt, hogy még mindig nagyon nagy mértékben a kézműves tevékenység jellemzi Európát. Európa nem, sik, nem volt egységes, nem egységes hangon szólt fel a kopenhágai csúcson. Ezt a jövőben el kéne kerülni, hiszen mindenképpen együttesen kell felszólalnunk környezetvédelmi kérdésekben. Nem szabad kizárni az, energi- az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéseket. Nagyon fontos az is, hogy a tudományos érveket figyelembe vegyük, és a legnagyobb szennyező cégeknek, forrásoknak mindenképpen felelősséget kell vállalni. Nem szabad az összes környezetvédelmi terhet az úgynevezett feltörekvő országokra terhelni. Az Európai Uniónak a jövőben folytatnia kell harcát nemzetközi szintéren, ugyanakkor úgy vélem, hogy nem szabad indokolatlan lépéseket tenni. a kibocsátás csökkentése, illetve a megújuló energiaforrások részesedésének növekedésére, növekedése ide tartozik. Úgy gondolom, hogy a termelési rendszerek átváltoztatásának vagy reformjának plusz költségeivel kapcsolatban alapvetően el kéne gondolkozni azon, hogy helyesen járunk el. Fontos, hogy konszolidáljuk ezt a trendet, és tudjuk, hogy az következő években mindenképpen meg fog növekedni az energia szükséglet. szükséglet egyre kevesebb a fosszilis energiaforrásunk, ezt valószínűleg a megújuló energiaforrásokkal, illetve atomenergiával lehet majd pótolni. Fontos tehát, hogy a tagállamok is nyomást gyakoroljanak, hogy a technológiai fejlesztést előtérbe helyezzék, illetve a energetikai megtakarításokat célként tűzzék ki. Úgy vélem, hogy a kutatásra is nagyon komoly erőfeszítéseket kell folytatni. Nagyon szépen köszönöm. A következő Hozzászóló Andrzej Grib, Európai Parlamenti Képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! az Európai eh, Energiaközösség kérdése egy nagyon érdekes kérdés, és örülök, hogy ezt az eh, nemzeti parlamenti képviselőkkel vitathatjuk meg. Nagyon érdekes téma, amely érdekes elméletekhez vezetett, különösen a vendégelőadók részéről. Érdeklődve hallottam az európai energiapolitikai politika különböző kudarcait. A Lisszaboni szerződés ratifikálása előtt az európai energiapolitika jövőjéről úgy beszéltünk, mint a Lisszaboni szerződés egyik okozójáról. Most már megvan a Lisszaboni szerződés, és az közös energiapolitika, amiért alakar akartuk ezt a szerződést, különösen Lengyelországban, eh, mert a fejlődésnek a szakasza és a körülményeink ezt szükségesítették, különösen nagyon vártuk. Egyetértek azzal, amelyet Buzek elnök úr mondott, a, aki a közös kezdeményezés elindítója, ennek a találkozónak a szervezője a vendégelőadók szavait is üdvözlöm, akik eh, jogi szempontból beszéltek a kérdésekről. Mint hallottuk, a szél és acélközösség sikeresebb volt, mint a jelenlegi meglévő energiapolitika. De a szél és energiaközösség már nem létezik, és nincs a helyébe lépő új dolog. Elsősorban a válság eh, miatt. a válság miatt tulajdonképpen egyre inkább nemzeti önzést lát, példáit látjuk. Meg kell nézni a gázellátás biztonságát a jövőben. Egyhangú véleményünk volt az ipari bizottságban, és most a tanácssal és a bizottsággal folytatunk vitákat erről a témáról. És a véleményem az, hogyha egyhangú vitát folytatnánk az Európai Parlamentben, akkor a tagállamokra is jó hatással lenne az önzőség megszüntetésére. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Kolárszka Bobinska asszony. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, a hozzászólását és a jelentéshez való hozzájárulását. Köszönöm Buzek elnök úrnak, hogy megszervezte ezt a találkozót. Azt hiszem, az Európai Unió nem a válság miatt lép előre, hanem azért, mert nagyszerű projektek és gondolatok vezérlik. E, azt hiszem, hogy az egyetlen motivációnk az, hogy megszüntessük a válságot. E, ez a e, gondolat mobilizálhatja Európa erőforrásait. Ugyanakkor aggaszt egy kicsit, amikor arra utalnak, hogy Európa visszafelé lép az energia, visszalép az energiapolitikájában. Az egyik előadó ezt mondta. Ugyanis. Ennek egyik oka pedig, hogy a tagállamok különböző utakat választottak. Felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk a jövőben, mivel a nemzeti érdekek eddig eh, ellene dolgoztak a közös energiapolitika kialakításának. Eh, nyilvánvaló, hogy eddig nem sikerült semmit sem elérnünk, ezért felmerül a kérdés, hogy a gondolatokat hogy lehet most eh, valósággá tenni. Büzek elnök úr, hogy gondolja ezt? Köszönöm szépen, Császtának a következő hozzászól az Európai Parlament részéről. Buzek elnök úr, köszönjük a kezdeményezést. Sajnáltam mondom azonban, hogy Gzsip úr arról beszélt, hogy itt egy konszenzus volna a parlamentben. Én nem látok politikai akaratot egy ilyen nagyra törő közösségi politika mögött. Az energiapolitika jó részt a tagállamok hatáskörébe tartozik a jövőben is, még akkor is, ha az alacsony színkibocsátású gazdaság közös cél, de mégis jelen pillanatban országunkban hatalmas a szerződéssel kapcsolatos fáradtság. Úgyhogy ez egy kisebbségi nézet csak. Nagyban hiszünk ugyan a külső energiapolitikák összehangolásában, a közös, különös biztonságpolitika részeként, ám ez e, csak egyhangú döntések alapján jöhet létre, és ez e, fontos a konzervatívoknak, a konzervatív és reformista párban, beleértve a cseh és lengyel tagokat is. Úgy kell tehát eljárnunk, hogy a jelenlegi szerződések alapján létre, jelenlevő 190 cikk alapján például járjunk el, tehát ha már meglevő jogi eszközöket alkalmazunk, ne hozzunk létre újakat. És ne egy új grandiózus szerződés létrehozásra törekedjünk, amely aztán majd leváltaná a mostanét Hazám nagy-Britannia majdnem biztosan elutasítana bármilyen új EU szerződést jelenleg, és hogyha népszavazásra bocsájtanák, ezt leszavaznák hazámban. És ha meg nem írnának ki népszavazást, akkor azt meg nem hagyná jóvá Nagy-Britannia. E, elfogadható alternatív hát volna a, a megerősített együttműködés 9 vagy több tagállam, ha csatlakozik ilyenhez, és hogy egy egységes európai energetikai szabályozó hatóság jön létre, azt is elutasítanánk. Azt persze üdvözölnénk, ha a tagállami hatóságok jobban együttműködnének. Annak sem örülnénk, hogyha adó, szed, adót vetne ki a közösség valamilyen formában, az sem volna elfogadható Nagy-Britannia számára. A jobb vásárlás, együttműködés az olaj és a gázpiacon, vagy a jobb táro, közös tározókapacitásbeli politika, ez mindenképpen hasznos lehet a 27 tagállamon belül, és a bizottság kell, hogy támogassa az ilyen kezdeményezéseket. Az energia, energia mix tekintetében, független attól, hogy atomerőműveket használunk-e vagy sem a jövőben, mindenképpen a tagállam szuverenitásában eső hatáskör kell maradjon a jövőben is. A tagállamok már most is nehezen tartják kiotói céljaikat. Az a tény, hogy a 30%-os szél... Elnézést, elnök úr. No, mondom tovább. Az utolsó előadás során az EMU, az EMU-t jelenítették, mint a modell, az ütőgép modelljét. Tegnap a British Telegraphban arra volt egy cikk, hogy az EMU lehet, hogy 5 év múlva összeomlik, úgyhogy lehet, hogy nem a legjobb szerepmodell a monetáris unió bármilyen jövőbeli együttműködésre. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a hozzáállás is, hozzászólás is, mint az összes többi, de vég, véges az időnk. Köszönöm szépen. Most a román kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsősorban a megújuló energiaforrásokról szeretnék beszélni, és szeretnék hangsúlyozni egy szempontot, amelyet Hansen asszony, Hanser asszony említett. Ez pedig az energiaforrások diversifikálása sokfélévé tévetele. És az éghajlati változás, éghajlatváltozások elleni harc kérdése. Szerintem a politikai és a pénzügyi keretet létre kell hozni, hogy ne lehessenek olyan válságok, mint például a gázválság. Műszaki szempontból szükségünk lesz egy tartalékra, amelyeket gyakran együtt tudnak létrehozni az országok. Hanser asszony az említette Spanyolország példáját, ahol ahol a nap és a szél energiát is fejleszteni lehet. Ezért van e, e, európai energia közösségre, piacra szükség, és a jogi, jogi keretre ehhez. Első lépésként, hogy csökkentsük az energiafogyasztást. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Claude Turmes. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, az előttünk álló kihívások hatalmasak. 85-95 százalékos eh, üvegházhatású gáz lecsökkentése 2015-ig nem csak az elektromos áram, hanem a, száll, a szállítás és az épületek szempontjából is egy hatalmas kihívás. Ez, ez csak az egyike a kihívásoknak amikor az USA titkos szolgálata már 2013-ra is negatív előjelzéseket ad, tehát hogy nem lesz elegendő olaj, Eh, akkor nekik már vannak olyan előrejelzések, amelyek nekünk nincsenek. Tehát új lendületre van szükség az európai energiapolitika eh, területén. Három konkrét kérdésem van a szerzőkhöz. Először is amikor a hulladékpolitikáról beszélünk, akkor van eh, világos eh, hierarchia, hierarchia, tehát a eh, haszontalan, a valamire felhasználható, stb. és a kevésbé kockázatos hulladék. De ugyanakkor nem látok ebben a kérdésben hierarchiát, tehát önök hol alakítanának ki ilyen. A másik a hálózatokat illetően emlékszem, amikor tárgyaltunk az új európai szabályozó hatóságról, akkor a parlament tovább akart lépni, de a Meroni ügy megállított bennünket. Hogyha az, és a, vajon a szerződés most lehetővé teszi az ilyen jogi akadályok átlépését. A harmadik pedig a gázvásárlási megállapodások kérdése az európaiak a súlyukat ö, ö, csökkentik olyan országokkal szemben, mint Oroszország, hiszen bármelyik nap, hogyha egy ö, tagállam vásárolni akar Putyin úrtól gázt, akkor az az Európai Uniónak, mint közös fellépésnek az esélyeit csökkenti. Köszönöm szépen. Következő szóló Rainer Wittmann képviselő, az osztrák parlament képviselője. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az energiaellátás Európában fenntartható, biztonságos és megfizethető kell legyen az állampolgárok számára. Ezek a célok. Ha pedig az európai energiállátást szeretnénk erősíteni, akkor ezzel a közösséget magát erősítjük. Azért szeretnék hozzászólni ehhez a vitához, mert nagyon sokat beszélünk a polgárok, polgárok Európájáról, ám az energialátás biztonságában nagyon kevéssé vonjuk be az állampolgárokat a döntésekbe. Lássuk az atomenergiát. A, az előadott energia 3%-a atomenergiából áll elő, egyesek mellette érvelnek, ugyanakkor mások számára nem elfogadható ez energiahorozó. A foszilis energiahordozók, mint a gáz, is veszélyesnek tekinthető, de az atomenergia különösen az. Ezért nem akarhatjuk, hogy Európában az energiállátás biztonságát így próbáljuk teljesíteni. Ez legalábbis az osztrák álláspont az atomenergia ellen. A 40 millió évente a az, atom, az, az atomenergia költsége évente egy milliárd eurót költ az atomenergia fejlesztésre Európa. Vajon melyik a jobb megoldás, amelyet Ausztria kínál, atomenergia mentes energiamixet kínálva, vagy pedig er, és megújuló energiaforrásokra támaszkodva, vagy pedig az atomenergia felhasználása. De semmiképpen sem úgy, hogy egy nem atomenergiát felhasználó ország is hozzájárul az energia fejlesztésének költségeihez. Köszönöm szépen, most pedig az utolsó hozzászólónk következik aki Antonio Correira de Campos lesz. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Először is szeretnék a parlamentekből érkezett képviselőket üdvözölni, és üdvözlöm a vendég előadóinkat is, akik nagyon érdekes előadást tartottak. Az, hogy energia, közösséget alkossunk, ez a javaslat célja, de hát ez a jelenlegi helyzettől függ. Attól függ, hogy milyen helyzet van az egyes tagállamokban. Vannak földrajzi különbözőségek is, amelyek eléggé jelentősek lehetnek. További tényező a külső függős, függés, illetve a különböző energiafelhasználási minták, a különböző árpolitika, és Természetesen különbözőek a piacok, különbözőek a nemzeti stratégiák is. Vannak olyan stratégiák, amelyek a függetlenségre törekednek, és vannak olyanok is, amelyek a koordinációra helyezik a hangsúlyt. Vannak olyanok, amelyek pedig a kiszervezésre. Szeretnék egy dolgot leszögezni. Az Európai Szén és Közösségben volt egyfajta hasonlóság az előállító országok között technológiai szempontból is, és egy egységes érhető technológia volt, és hasonlóak voltak a feltételek a harmadik országok piacára való bejutásra is. Tehát ezt most nem lehet ezzel, e, jelenlegi helyzetet ezzel összehasonlítani. Mégis a stratégia eléggé érdekes, mert pedig azért is, mert ez rugalmas, középtávú és az utávú célokat is meg lehet fogalmazni, és ezen kívül ez egy olyan stratégia, amely alkalmas arra, hogy mindenki számára megfelelő legyen, azonban bizonyos kockázatokat is rejt ez. A kockázatok földrajzi jellegűek, azt, hogy földrajzi klaszterek jönnek létre, és hogy különböző lesz az energia autonómia az egyes országokban, az egyes csoportokban, a regionális stratégiákban, és ebből kifejezőleg szeretnék feltenni egy kérdést, az európai energia piacon hogyan lehet létrehozni egy kritikus tömeget ahhoz, hogy egy megfelelő megoldást találjunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. panią Hancher i pana van der Bardzo prosimy, Nos, akkor most az előadók válaszolnak a e, hozzájuk intézett kérdésekre és e, a megjegyzésekre reagálnak. Nem lesz könnyű mindegyik kérdésre válaszolni. Néhány általános megjegyzésem lesz előbb, aztán Hanser kolléga e, néhány pontos kérdésekre, kérdésre is válaszol, mint például a Turmás úr kérdéseire. Először is a szél és célközösség szerződését illeten. Nem azt mondtuk, hogy a jelenlegi helyzet rosszabb, mely a szerződés megkötésekor létezett. Azt mondtuk, hogy a tagállamok részére álló jogi eszközök a cél és acélközösség szerződés idejében szélesebb körűek voltak, mint a jelenlegiek. Ezen kívül a válság érzésében láttuk, hogy energiafüggőségünk van, és vannak korlátok. Ugyanakkor a projektekben vannak pozitív elemek is. Hogyha hogyha egy valós politikai és energetikai közösség felállna, annak vannak olyan lehetőségei, amely Európában egy újabb ipari forradalmat hozna létre. Ez volt bevezetésként a megjegyzésem. <clears throat> Négy megjegyzésem lenne utána. Először is hallottuk, hogy ellenállás van egy új szerződéssel kapcsolatban. Nyilván megvan már a Lisszaboni szerződés, és ha jól értettem, a, pont azért jött ez létre, mert energiarendelkezései is vannak. Nos, hát akkor ezeket ki kell használni, és ehhez politikai szándékra van szükség de néha a politikai szándék az eh, ritkán jelentkezik, és az egyik tagállam, eh, a tagállamok között más eh, elképzelések vannak, és épp ezért a Schengeni csoportban és a balti kezdeményezésben örültem, hogy kis csoportokban lépnek előre. Például Lengyel, Lengyelország vagy a visegrádi országok részéről is vannak kezdeményezések, hogy kihasználják ezeket a modalakat, és együtt lépjenek azért, hogy megerősített integráció legyen, és hogy a közösségi vívmányokat tiszteletben tartsák. Aztán volt a vesztesek és a nyertesek kérdése is. Azt hiszem, hogyha Eh, a, ezt a modellt csak azok a, a tagállamok fogadják el, akik akarják, akkor az együttműködés erre az óhajra alapul. Tehát nem lesznek vesztesek és nyertesek. A harmadik kérdés az Európa energiafüggősége. Anélkül, hogy műszaki szakértő lennék, hiszen jogászok vagyunk, úgy látjuk, hogyha az ipari forradalom projektjét valóban meg lehet valósítani, és valóban lesz egy közösségi energiapolitika, amely a kutatás felé fordul, és egy széndiokszid kibocsátás nélküli tartalm, társadalmat valósít meg, akkor, akkor függetlenek tudunk, önellátók tudunk lenni. Azt hiszem, hogy a megújuló energia területén valóban önellátók leszünk. Tehát menjünk el ebben az irányban, legyünk önállátóak. Negyedik és utolsó megjegyzésem. Azt hiszem, hogy minden megjegyzés azt mutatja, hogyha közös hálózatra épülő energia a energiahálóz közösség az egy safe bet, tehát az egy, az egy jó fogadás, az egy biztos alap. Tehát, hogyha közösen szolidaritást alakítunk ki, akkor a, a Schengeni szempontokra épülő közös megoldás, amelyet a bizottság is javasolt, az egy lehetőség